Good afternoon, colleagues. Um, we'd like to... Kedves kollégák! Blinkevics Jute asszony és én szeretnék sok, szeretném sok, sok szeretettel köszönteni Önöket erre az együttes ülésre. A Libe Bizottsági kollégáknak szeretnék mondani valamit, mégpedig azt, hogy 5 órakor folytatódik majd az ülésünk egy másik teremben, a 4Q kettőben, ben úgyhogy 4 óra 44 óra 45-50 körül megyünk majd oda át. Úgyhogy kérem szépen, ezt szerettem volna mindenkinek mondani, hogy 5-től 7-ig a Ján 4 q 2 ben megyünk. Igen, igen. Este ig ülésezik a Libe Bizottság, a FEM kollégáknak mondom, hogy hát mi így jártunk. Kedves kollégák, arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy tehát erre a libeülésre sor kerül. Most a két szabizottság közötti együttműködést szeretném egy kicsit dicsérni. Kiváló volt eddig is az együttműködésünk számos legislatív és nem legislatív ügyben tartottuk már együttes üléseket. Az Európai Uniónak az isztambuli egyezményhez való csatlakozása az a e, téma, amiről szól a meghallgatás. Ezt közzétettük, és ez a téma ma. Tudjuk, hogy az Európai Uniónak többet kell tennie, és többet kell tennünk a nők és a gyermekek e, e, és a kislányok elleni erőszak ellen. A máltai elnökség kiváló munkát végzett, a parlament természetesen hozzájárul a közös köztes jelentés elkészítéséhez. Tavaly november 29-én az első együttes megközelítésre került sor a csatlakozás témájában. Most a nők elleni eh, harc szakértőinek meghallgatására kerül sor, hogy megvizsgáljuk, hogy mi az, ami itt kockán forog a tagállamok és eh, a Európai Unió részéről. A Liber részéről ennyiben vezetném be ezt a témát, és most e, társelnökömnek, a fennbizottság elnökének, Blinkevics Jute asszonynak adnám át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. E, e, Kedves kollégák! Dalyviai, aš iš tikrųjų sveikinu, kad šiandien vyksta mūsų Uh, Köszönöm szépen mindenkit, sok szeretettel köszöntök, uh, és nagyon örülök, uh, hogy ezt a második meghallgatást megterv, meg sikerült szervezni ezen rendkívül fontos és érzékeny témában. Az Európai Unió csatlakozása az isztambuli egyezményhez. Mindannyian tudjuk, hogy a nemi alapú erőszak a szakbizottság elleni harc a szakbizottság szívügye, és többször is felvetettük már, hogy az Európai Unió csatlakozon ehhez az egyezményhez. Nagyon örülünk, hogy a bizottság fel, napirendre tűzte ezt, és mind a lébe, mind a FEM szakbizottságok régóta foglalkoznak a témával, és nagyon jó az együttműködés a két szakbizottság között. Sokkal korábban kezdtük a munkánkat, amikor um, elfogadták uh, Bánova asszony jelentését, a nők elleni harc, nők elleni erőszak elleni harc uh, támogatásáról. Most meg is adnám a szót az első hozzászólónak, Szehiba Gafarovának, aki a nők elleni erőszak általános jelentéstevője az Európa Tanács parlamenti közgyűlése részéről. 2015 áprilisában nevezték ki őt általános jelentéstevőnek, és a nők elleni erőszak hívja fel a figyelmet a közvéleményben, intézmények szintjén, nem kormányzati szervezetek szintjén, és információt terjeszt az Isztambuli egyezménnyel kapcsolatban. Ő emellett egy szakbizottság alelnöke, amely a nők és gyermekek jogaival foglalkozik, és meg is adom a szót Kafarova asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves résztvevő, kedves kollégák. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és a az Európa Tanács Parlamenti Közülését itt képviselhetem. A parlament számára elengedhetetlen, hogy egységesen lépjen fel a nők elleni erőszak ellen, és minden eszköz használjon ki ennek leküzdésére. Én nagyra értékelem az Európai Parlament határozatát, amely azt kéri, hogy az Európai Unió csatlakozzon az isztambuli konvencióhoz, egyezményhez és a 2017-es évet a nők elleni erőszak elleni harc évének eh, tekinti. Eh, a nők elleni erőszak a legelterjedtebb emberi jogi jogsértés, minden eh, nőt fenyegethet, minden országban felmerülhet. Minden nő ismer közeli vagy távol ismerősei között erőszak áldozatát, lehet, hogy nem tudunk róla, de ez nem jelenti azt, hogy nem létezik a jelenség. Hadd hangsúlyozzam, hogy nem lehet a nemek közötti egyenlőséget megvalósítani, hogyha a népesség egy része félelemben él. Az erőszakmentesség az egyenlőség alapelve. A nők elleni harc elleni harc, a nők elleni erőszak elleni harc az egyenlőségért folytatott harc egyben. Az isztambuli egyezmény a nők elleni erőszak, illetve a családon belül erőszak elleni harc mérföldköve. A nemzeti parlamenti eh, képviselők a civil és a civil társadalom együttműködött a megelőzésben, a tudatosság építésében. 2014. augusztusában értük elő az első célunkat az eh, eh, egyezmény életbelépésével. Ez egy nagyon fontos lépés volt, Szerettünk volna jobban, jobb megelőzést eh, elérni, és védelmet egész Európa eh, szintjén. Ez az egyezmény egy nagyon fontos eh, eszköz, a nők elleni erőszakot, mint a diszkriminációt ismeri el, meghatározza a társadalmi nem fogalmát. Nem minden nemzeti jogszabályban, nem nemzeti jogalkotásban szerepel, törvényben a nők elleni erőszak számos lépése, például a kényszerített abortusz, a nemi szervek csonkítása, stb. A parlamenti közgyűlés igyekszik felkészíteni a, a a menekültekkel foglalkozó személyeket, a kényszer a házasság, a egyéb nők elleni erőszak formáinak felismerésére, illetve kezelésére. A parlamenti közgyűlés tehát ezekben a témákban nagyon aktív. Az egyezmény emellett számos kezdeményezést tartalmaz a gyakorlati szakemberek képzésére, az adatok gyűjtésére, a nemzeti társadalom vagy egészségbiztosítási rendszerek felkészítésére, számos szolgáltatás téma szerepel ebben. A koordinált módon kell fellépni a nők elleni erőszakkal szemben. Az ügynökségek és az NGO-k nem nincsenek egyedül, hanem együttműködő, együttműködési jegyzőkönyveket dolgoznak ki. A nők a szenvedése nagyon fontos orientációs pont. Na, nagyon magas szendedeket kell meghatározni a megelőzésben, a védelemben és a segítségnyújtásban. Az elkövetők feltárásad, koordinált cselekvést tesz szükségesé. szükségesé. Tehát, ahogy mondtam, ez egy nagyon fontos mérföldkő. Az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az ügynökségről szóló információkat terjesszük, és biztosítsuk azt, hogy a, az államok megfelelő ö, támogatást nyújtsanak az áldozatoknak, és a jogszabályok végrehajtását ö, megerősítsék. Hadd mondjak egy néhány szót abban, hogy arról, hogy milyen fontos szerepet játszanak a parlamenti képviselők az isztambuli egyezményről szóló információk terjesztésében. Azt gondolom, hogy minden parlamenti képviselőnek aktívnak kell lennie, nem csak az információk terjesztésében, hanem nemzeti szinten a nők elleni erőszak elleni harc erősítésében. A az egyezmény aláírása és a ratifikációja elérése szempontjából minden képviselő sokat tehet, kezdeményezéseket indíthat, hogy az NGO-k körében az egyezményről szóló információt terjessze. Emellett a nők elleni erőszak témájában törvényeket kezdeményezhetnek, adatgyűjtést kezdeményezhetnek, és megfelelő támogatást szerezhetnek. A parlamenti képviselők emellett hozzájárulhatnak a mentalitás megváltoztatásához, a tudatosságépítéssel, lobbizással, a politikai pártjukon belül, hogy nagyobb, több lépésre kerüljön sor ezen a témában. Az egyezmény szerint a parlamenti képviselők közvetlenül részt vesznek az egyezmény végrehajtásának monitorozásában. Ez nem csak az állami szervek által benyújtott eh, jelentésekben merül ki, a, hanem a parlamenti képviselők részéről információk rendelkezésre bocsátására is szükség van. Az intézkedések monitorozásában is részt vesznek a parlamenti képviselők, Európai szinten pedig az Európa Tanács parlamenti eh, közgyűlése folyamatosan leltárt von. Eh, Felvet bizonyos aggodalmakat, eh, nehézségeket, hiányosságokat. Ez egy nagyon fontos, innovatív eleme ennek a mérföldkő egyezménynek. Mindenkinek érdekében áll az, hogy a megválasztott képviselők hozzájáruljanak ezen fontos feladat ellátásához. A parlamenti koordinátorként hadd mondjak eh, néhány szót eh, arról a hálózatról, amelyet képviselek, és amely az erőszakmentes életet támogatja a nők számára. Nemzeti szinten lépünk föl a nők elleni erőszakkal szemben. A hálózat nagyon ismert, magas szintű nemzeti parlamentekben szervezett egyezmény, ö, ö, rendezvényeinek köszönhetően. Az Európa Tanács munkájában fontos partneri szerepet játszik tíz éve jött létre, 2006-ban, tehát ez a hálózat azóta nagyban javította más parlamenti szervekkel folytatott együttműködését, a parlament közi unióval való együttműködését. Bízom benne, hogy nagyobb interakcióra kerül majd sor az Európai Parlamenttel is, hogy a jövőben szorosabb legyen az együttműködés. Szeretnénk javítani az közgyűlés szerepének láthatóságát, hogy szemináriumokat, illetve regionális konferenciákat szervezünk, és egyéb közös rendezvényeket nemzetközi szinten. Az egyik legfontosabb célunk az isztambuli egyezmény aláírásának, ratifikálásának és végrehajtásának támogatása. E, a parlament, azon parlamenti képviselőkkel is szorosan együttműködünk, akiknek az országa hamarosan szoros monitoringon megy át. A mai panelben is van egy NGO szereplő, e, képviselő, úgyhogy szeretném e, az ő szerepüket is kiemelni. Nagyban hagyatkozunk az NGO-k tapasztalataira az egyezmény végrehajtásával kapcsolatban, és az NGO-k, amelyek továbbra is támogatják a női áldozatokat, nekik kell biztosítanunk azt, hogy megfelelő pénzügyi támogatást kapjanak a munkájukhoz a nők ellenő erőszakkal szembeni küzdelemben, amelynek részét képezi a családon belüli erőszak is. Hadd mondjam el, hogy a parlamenti képviselők nagyon nagy kommunikációs szereppel rendelkeznek, hozzászólhatnak a plenárison és a médiában, és hallatják a hangjukat. Ki kell használnunk ezt az időt arra, hogy a nők elleni erőszakra felhívjuk a figyelmet, e, ezt nem tolerálhatjuk, és meg kell a hallgatást meg kell törni. Nagyon fontos, hogy valóban reagáljunk, fellépjünk. Az egyezményhez való Európai Uniós csatlakozás mind kihívás, mind nagy esély is. Ez egy olyan projekt, amely megmutatja, hogy milyen társadalomban szeretnénk élni. A nők elleni erőszakot nem lehet megbocsátani, nem lehet indokolni, és nem lehet elbagatelizálni sem. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy az erőszak áldozataivá váltak nevében lépjenek fel konkrét változásokat követelve, és az isztambuli egyezmény ratifikációját követelve. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, most pedig Elizabeth Marvin Borod következik, a nők védelmében és az emberkereskedelem ellen létrejött szerv képviseletében van itt. A nők elleni erőszak témájában gyújtanak adatokat, és nemzeti és helyi mechanizmusok kidolgozásában játszik szerepet. Moran Projt asszony, öné a szó 10 percre mesdames messieurs les députés euh, tout d'abord je tiens à vous euh, remercier hogy részt vehettek ezen az ülésen, amely remélhetőleg lehetővé teszi majd azt, hogy különböző tapasztalatainkat megosszuk azt illetően, hogy az vezetett. Tény az, hogy az Európai Tanács egyezménye a nőkkel szembeni erőszak, a családon belüli erőszak megelőzéséhez kapcsolódóan Franciaországban egy olyan eszköz, amely rendkívül hatékonynak bizonyult, és lehetővé teszi, hogy támogassuk és előre vigyük a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelmet. Franciaország több éve a nők elleni erőszakot teljes mértékben a közpolitikai részévé tette. Ez ugye megjelenik a jogi eszközeink megerősítésében is, és abban, hogy legalább öt tervet elfogadtunk ezen a területen. Elő, az imént szóltam a jogalkotás intézkedéseink megerősítéséről, amelyek már egyébként az Isztambul Egyezmény előtt is léteztek. Két fontos törvény van, sok egyéb is egyébként, de van egy 2006 áprilisi törvény a ö, házastársakkal kapcsolatos erőszak esetében, aztán a súlyosbító körülmény megerősítése a házastárs elleni erőszak esetében, és azon párok esetében, akik életközösség ben házastársi szerződésben élnek, illetve volt a szemben erőszak esetében. Ez a súlyosbító körülmény más jogsértésekre is alkalmazandó, nem csak a mindennapi erőszakra, így a gyilkosság, az erőszak és a szexuális agresszió. Ez a törvény egyébként az elkövető eltávolítását is elősegíti a családból. Aztán van egy 2010-es jogszabály, amely kifejezetten a nők elleni erőszak ellen irányul, vagy a gyermekek elleni erőszak ellen egy védelmet, egy nagyon értékes jogi eszközt hozva létre, amely lehetővé teszi a bírák számára, hogy minden intézkedést meghozzanak annak érdekében, hogy védeni tudják azokat a személyeket a páron belül, akik erőszak áldozatául esnek. Ezen jogszabály azt is lehetővé teszi, hogy a szülői gondviselést megvonják azon szemétől, akit elítéltek egy ilyenfajta bűncselekmény elkövetőjeként, társelkövetőjeként vagy cinkos társaként. Ezen kívül ez a jogszabály bevezeti a pszichológiai erőszak bűncselekmény fogalmát is, amely egyébként már az Isztambul Egyezményben is megjelenik. Szeretném elmondani, hogy ez a, az isztambuli egyezmény valóban rendkívül fontos hatással bírt Franciaország közpolitikájára ezen a területen. Itt három téma köré építeném fel ezt a gondolatot, gyorsan természetesen. Először is, ugye itt új intézményi fórumok jöttek létre, amelyek a nőkkel szemben erőszak leküzdésére irányulnak. Másodszorban itt vannak azok a jogszabályok, amelyeket azért fogadtunk el, hogy jogszabályunkat hozzáigazítsuk az isztambuli egyezmény sztenderdjeihez, ami az áldozatok védelmét illeti, illetve a bűnelkövetők megbüntetését. És aztán pedig azt fogom kifejteni, hogy manapság valóban az isztambuli egyezménynek köszönhetően megtapasztalhatjuk a francia intézményi berkekben hogy erőteljesen üldözzük a nőkkel szembeni erőszakot, és megvan már a beavatkozási területünk ilyen esetekben, és specifikus definíciós rendelkezésre áll az ilyenfajta erőszak típusok esetében. Ami tehát az első pontot illeti az új intézményi fórumok kérdését. 2013. január 1-én a francia köztesség elnöke dekrétumot fogadott el, hogy a Nőjogi Minisztériumon belül egyfajta interminiszteriális missziója jön létre a nők elleni erőszaknak szentelve, ez a MIPROF, és az a megtiszteltetés ért, hogy én lehetem ezt az intézményt a létrehozása óta. Ahogy elnök úr is emlékeztetett rá, az a feladatunk, hogy mi elemezzük, terjesszük az információkat és adatokat, amelyek a nők szemben erőszakra vonatkoznak feladatunk továbbá az is, hogy létrehozzunk egy kapcsolatot az érintett minisztériumokat természetesen, a civil társadalommal, és egyfajta mm, feladatlistánk is van. Itt ugye a figyelmfelhívás problémája merül fel a, ezzel a területen dolgozók esetében a nőkkel szemben erőszak vonatkozásában. Ugye itt a MIPROF interminiszteriális misszió esetében azt mondhatom, hogy ez egy döntő jelentőségű eszköz, hogy jobban fellépjünk a nőkkel szembeni erőszak ellenében. Itt ugye önök két szakbizottság képviseletében vannak itt jelen, az egyik a Libe, a másik pedig a Nőjogi Szakbizottság. Természetesen önök nagyon jól tudják, hogy a nőjogi kérdés az természetesen egy globális kérdés, amely a civil a a társadalmunk valamennyi ágazatát érinti, az igazságszolgáltatás, az egészségügy, a biztonság, és persze a szociális ügyek is ide tartoznak, annak érdekében, hogy az áldozatokat védeni tudjuk. Tehát ez a misszió, amely itt létrejött, ez az EMI Prof, ez illeszkedik az egyezményhez, a tízes 10-es cikk révén, ez egy koordinációs szervet irányoz ugyanis elő, és a 11-es cikk révén, amely előírja az adatgyűjtést, valamint a 15-ös cikk a szakértők képzésére vonatkozóan. Tehát mióta megalakult ez a szerv, számos eszközt dolgoztunk ki a szakértők tájékoztatására, Ugye itt az volt a fontos, hogy a közös alapot hozzunk létre, ismeret alapot, mindazok szemben, akik ezen a területen dolgoznak, mert ami a családon belül erőszak specifikus jellemzőit illeti, hogy ez milyen traumatikus következményekkel járhat az érintettekre. Ennek köszönhetően az erőszak áldozatait jobban fel lehet deríteni, azonosítani, és jobban lehet róluk gondoskodni, és jobban lehet őket segíteni. Ezek az eszközök, tehát amit kialakítottunk, ezek a különböző szakmák sajátosságaihoz igazodnak. Létrehoztuk az egészségügyben dolgozók része ezek, az, ezeket az eszközöket, a rendőrök, a csendőrök részére úgy szintén, valamint a bírák részére, ezen kívül a szociális munkások részére. Aztán kifejeztetünk eszközöket a családon belüli erőszak mellett az erőszak más formáira vonatkozóan is, így például a szexuális erőszakot említhetem, a női nemi szervek megcsonkítását, vagy a kényszerházasságot. A nemzeti megfigyelői minőségünkben információs rendszert hoztunk létre az összes adat központosításának céljával. Ezeket rendszeresen közzétesszük ezeket az adatokat egy levélben, körülbelül három havonta stopviolencefem.gov.fr a címenek a honlapnak. Aztán ugye itt a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségi szerv hozzájárul ahhoz, hogy értékelje a közpolitikákat, amelyeket a női jogok területén megvalósítanak. Aztán itt a nőkkel szembeni erőszak egy speciális terület, és ebben a szerben állami képviselők vannak, intézmények képviselői, akik ezzel a témával kapcsolatosan dolgoznak, és a civil társadalom képviselői, különböző szervezetek és szakértők. Ez a két fórum nagyon fontos volt, mert ahogyan emlékeztetem önöket erre, nem csupán adatokra, tudományos adatokra van szükség, hogy jobban megismerjük ezt a jelenséget, a szakértőket is képezni kell, és az összes közpolitika esetében ugye az a lényeg, hogy egy független szerv értékelje ezeket az adatokat, és a nők férfiak esélyegyenlősége tanács pontosan ezt teszi. Aztán ami az Isztambul Egyezményhez való hozzáegészítést illeti a standardek szintjén, itt egy 2013-as jogszabályra emlékeztethetek, amely az ösztönzés üldözését tűzik ki a női nemi szervek megcsonkítás esetében, kiskorúak esetében. Ez egy új bűncselekmény, vagy akár a kényszerházasság, vagy a külföldön kötött házasság. Itt a köztársaság elhagyására vonatkozó bűncselekmény is felmerül, és itt van még a 2014-es jogszabály, a nők és férfiak esélyegyenlősége vonatkozásában, az a bíráknak lehetőséget ad arra, hogy az erőszak elleni ö, bűncselekmény ö, elkövetőit felelősítegye, és aztán... Pour le parent qui a été condamné pour violence sur son enfant. És aztán a gyermekkel szembeni ö, erőszak elkövetését is büntetjük, korlátozzuk a bűnügyi mediációhoz való fordulás lehetőségét, ez pedig az egyezmény 48-as cikkére hivatkozik aztán itt van még egy védelmi eszköz, a súlyos veszély telefonja, itt a házasságon belüli erőszak áldozataira gondoltunk. Aztán itt van a 2016-os jogszabály, amely megtartja a családi mediációt, hogyha az egyik szülő a másik a szemben vagy gyermeke szemben erőszakot követett el. Aztán itt van még a 2016. március 7-i törvény, amely itt szintén a nők jogását erősíti erőszak esetén. Végezetül szeretném elmondani, hogy ahogyan bevezetőmmel is említettem már, az isztambuli egyezmény maga után vonja a nőkkel szembeni erőszak speciális jellemzőinek elismerését. Fontos tehát egy ennek szentelt szakpolitika kialakítása, és ez két érven alapul. A nők elleni erőszak, ugye a nők és férfiak esélyegyenlőségek megszűnését vonja maga után, és a házastársakkal szembeni elkövetett erőszak, a kényszerházasság, a női nemi szervek megcsonkítása, ez a nők és férfiak történelmileg egyenlőtlen helyzetében gyökeredzik. Ez a nőket, a lányokat aránytalan mértékben teszi ki az erőszak bizonyos formáinak. Franciaországban 45 százalék 85% a házastársakkal szemben elkövetett erőszak esetében nők, a csendőrség és rendőrség adatai alapján. Egészen gyorsan, tehát szeretném elmondani, hogy az isztambuli egyezmény lehetővé teszi számunkra, hogy mindennapi munkák keretében gondolkodjunk ezen a problémakörön, és ugye láthatjuk, hogy nő Franciaországban az erőszak hatása a gyermekekre is. Mm, november 25-én elfogadtunk egy ötödik tervet, és az első cselekvési tervünket a gyermekek eszemben erőszak esetében, és ez szemításba veszi ezen erőszakforma különleges kihatását, ami egyébként már az isztambuli egyezményben is említésre kerül. Ezért zárom szavaimat az isztambuli egyezmény Franciaország általi ratifikációja 2014. szeptemberében rendkívül fontos volt, ez ugyanis lehetővé tette, hogy állandó elkötelezettséget vállaljunk a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemben, és ez alakítja ki a férfiak és a nők közötti valódi esélyegyenlőséget. Gyakorló Elizabeth Majran Brown. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig szeretném megadni a következő előadónak a szót, Gunheimer professzor úrnak. Heimer professzor úr a nők elleni erőszakkal foglalkozó nemzeti központ, illetve Nemzeti Tudásközpont igazgatója Uppsalában. Ez egy kutatóközpont, amely egyben tájékoztatást is nyújt a nőkkel szembeni erőszak témájában, foglalkozik a az erőszak okainak feltárásával és a megelőzés problémájával is. is. Öné a szó, Helmer professzor. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen a meghívást erre a nagyon fontos meghallgatásra. Nőgyügyász vagyok, és az Uppsalai Egyetemen dolgozom. A mi bizottságunk a svéd kormány támogatását élvezi. Kutatásokat végzünk, ismereteket gyűjtünk, emellett képzéseket tartunk szakembereknek és egyetemi hallgatóknak, klinikai kutatásokat is végzünk, támogatjuk továbbá a különböző nem kormányzati szerveket is, és a nőket általában véve támogatjuk. Egy nagyon egyedi struktúránk van. Mi voltunk az első válságkezelő központ Svédországban, illetve ö, olyan központ Svédországban, amely nők elleni erőszakkal foglalkozott. Van egy hotline-unk is, amelyet hívni lehet, és különböző elemzéseket is készítünk, tanulmányokat és kutatásokat. Az egyik olyan kutatási pro- projekt, amelyel sokat foglalkozunk, egy ö, olyan tanulmány, amelyben megkérdeztük a nőket és férfiakat arra, arról, hogy tapasztaltak-e fizikai, szexuális vagy pszichológiai erőszakot életük során, és azt vizsgáltuk, hogy ha igen, akkor ez milyen hatással van az egészségükre. Ha a súlyos szexuális erőszakot nézők, az egész, az érintett személy egész életére vetítve, a nők 20%-a számolt be ilyen tapasztalatról, és a férfiak 5%-a. A svéd igazságügyminiszter a nemzeti központunkat, központunkat megbízta azzal, ezek után, hogy készítsünk programot az áldozatok támogatására vonatkozólag annak érdekében, hogy javítsunk az egészségügyi ellátáson és a pszichoszociális ellátáson, és hogy bevonjuk a különböző igazságszolgáltatási eljárásokba az egészségügyi, illetve orvosi szerveket is. A svéd nemzeti központtal együtt összeállítottunk egy olyan csomagot, amely a, meg, a szükséges orvosi vizsgálathoz használatos tárgyakat, felszerelést tartalmazza, emellett tartalmaz egy iránymutatást is, amely mint a férfi, mind a női áldozatokra vonatkozó vizsgálati útmutató, és 2011. januárja óta elérhető mindenütt az országban. Emellett évente felülvizsgáljuk ezt, ezzel egy nagyon egyszerűen használható és gyorsan rendelkezésre bocsátható eszközt teremtettünk a, az egészségügyben dolgozók számára. Emel, emellett egy hotline-t is létrehoztunk, ezt is a svéd kormány támogatja pénzügyileg, de a mi klinikánk működteti központja pedig az Uppsalai Egyetem. 2007. decemberében indult útjára ez is, mint az imént bemutatott csomag, és több mint 31 ezer hívás érkezik be évente. Vessük ezt össze azzal, hogy Svédország lakossága 10 millió főre rúg, ebből is látható, hogy nagyon sokan telefonálnak, professzionális szakemberek veszik fel a telefont, az év minden napján működtetjük, 20, napi 24 órában, nem jelent költséget az áldozat számára, hogyha ezt a telefonszámot hívja, és emellett Svédország szerte található különböző áldozatokat befogadó központokat és tartalmazó adatbázisunk van, Emellett tolmácsok is rendelkezésre állnak, tehát bármilyen nyelvet beszélhet az, aki hívja ezt a számot. Emellett van egy weboldalunk is, ahol tájékozódhat az áldozat, és az információk 27 különböző nyelven érhetőek el. Gyakorlatilag ezzel teljes körülön megfelelünk az isztambuli megállapodásnak. Naponta kb. 85 hívás érkezik, 72 érkezik ezek közül nőktől, emellett családtagok és barátok is gyakran telefonálnak, és előfordul az is, hogy szakemberek kérnek tőlünk tanácsot. Az isztambuli egyezmény egy hatalmas lehetőséget kínál arra, hogy véget vessünk a nőkkel szembeni erőszaknak. Azt hiszem, hogy a megelőzés és a szakemberek képzése talán a legfontosabb, ugyanis a képzés az egyetlen módja annak, hogy az emberek hozzáállását, gondolkodását megváltoztassuk. Szükség van a védelemre és a támogatásra is természetesen, és a harmadik ö, fontos dolog az igazságszolgáltatás szerepe, hiszen á, ilyenkor bűncselekményről beszélünk, ezt fontos kiemelni. Mindenképpen fontos, hogy a büntetets- bűn, büntetettségi ráta emelkedjen. Számunkra tehát a képzés, mint mondtam, nagyon fontos, az egyik legfontosabb pillér. A tudásra szükség van annak érdekében, hogy megváltoztassuk az emberek gondolkodását, és hogy biztosíthassuk, hogy az áldozatok megfelelő támogatásban és ellátásban részesülnek. A szakemberek és egyetemi hallgatók számára egyetemi kurzusokat indítunk, egyéb más képzési formákat is kínálunk, és néhány percen belül beszélni fogok az e-kurzusunkról, tehát az interneten elérhető kurzusunkról, amelyre nagyon büszkék vagyunk. Annika Engströmnek adnám most meg a szót, aki a kolléganőm. Köszönöm szépen! Az isztambuli egyezmény elfogadásának Svédországban az egyik következménye az, hogy megnövekedett a képzések iránti igény. A központunk valamint a svédországi egészségügyi központ más érintett szervezetekkel együtt elindított egy e-learning kurzust a nőkkel szembeni erőszak és a családi erőszak témájában. Ez szakemberek számára készült, és az, az általános szakismereteket hivatott bővíteni, ingyenesen és online elérhető bárki számára valaki el lehet végezni egyénileg ezt a kurzust, illetve csoportosan is. Például egy kollégák, egy szakemberek egy csoportja is igénybe veheti ezt a szolgáltatást, és tavaly szeptemberben indult egyébként útjára. Az internetes kurzus körülbelül két órát vesz igénybe, és egy interaktív, korszerű e-learning kurzus. Interjúkat láthatunk itt videó formájában, különböző szakemberekkel. Az ember könnyen tájékozódhat a svédországi törvényekről, arról, hogy mennyire elterjedt a nők elleni erőszak, illetve hogy milyen egészségügyi következményekkel jár. Emellett a szakembereket terhelő felelősségről is sokat tudhatunk meg. A kurzus elindulása óta több mint 8500 felhasználó regisztráltatta magát a weboldalon, 172 csoportos tanfolyam indult el Svédország szerte. A kurzust, kurzus weboldalát több mint 40 ezeren látogatták eddig. A felhasználók 50%-a a különböző szociális szolgálatok berkében dolgozik, 16%-uk az egészségügyben. Használják azonban a weboldalt még rendőrök, ügyészek, tanárok, köztisztviselők, egyetemi hallgatók, civil szervezetek, remélhetőleg az év végéig sikerül lefordítanunk a kurzust angol nyelvre is. Úgy látjuk, hogy a kurzus egy nagyon hatékony eszköznek bizonyult a szakismeretek terjesztésében és a tájékoztatásban. Remélhetőleg most hamarosan mindenki számára rendelkezésre áll majd szabad felhasználásra. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm. A következő felszólalónk Maria Miguel Sierra, aki a La Voix de Femme nevezető brüsszeli szervezet igazgatója. Ez egy integrációs szervezet, és emellett a hölgy szakértője is a nők elleni és lánygyermekek elleni erőszakkal foglalkozó szervezetnek Brüsszelben. Bangladesben évek óta a nők és a fiatalokkal, lányokkal szembeni erőszak a munkák középpontjában áll, és 20 évvel létrehoztunk egy megfelelő központot szakértők részvételével az EU valamennyi tagállamából, annak céljából, hogy információt cseréljünk és felhívjuk a figyelmet az erőszakra a nőkkel és a lányokkal szemben. A migráns nők szervezetek igazgatójaként és a megfigyelő központ belga tagjaként megállapíthatom, hogy az Isztambul Egyezmény egy ratifikációja milyen lehetőségeket biztosított nemzeti szinten valójában. Ki, ö, 2016 januárjában lépett ez hatályba, ez az egyezmény, és melláthatjuk a gyakorlatban ennek a konkrét hatásait. Van itt egy érdekes dolog, amit jelezni kell a belga nemzeti cselekvési tervvel kapcsolatosan. Ez teljes mértékben az egyezmény szerkezetére épül. A stratégiai célok gyakorlatilag pontról pontra kötik az egyezmény különböző részeit. Ez megkönnyíti a beszámolás nyomonkövetését. Ugye itt 235 intézkedésről van szó, ezekről nem szólnék részletesen mostantól 2019-ig, de egy olyan részről beszélnék, amelyet mostanáig nem vettek eléggé figyelembe a belga hatóságok, és az pedig a szexuális erőszak témaköre. Az isztambuli egyezmény mit is tesz lehetővé? Azt, hogy a szexuális erőszakot jobban figyelembe vegyük, amikor foglalkozunk a szexuális erőszak áldozataival. Itt három kísérleti projekt zajlik jelenleg Belgiumban van egy tanulmány a a körében ezzel a témával kapcsolatosan értékelés eszközt dolgoztunk ki, ami a kockázatokat vizsgálja, és egy új weboldalt és figyelmfelhívási kampányt nagy léptékben indítottunk útjára. Csak erről a témáról szólnék, hogy megmutassam, hogy némi erőfeszítéssel hogyan az egyezmény ajánlásának megfelelően hogyan lehetett struktúrált globális módon kezelni ezt a problémát. Elmondanám, hogy mióta a tájba lépett ez az egyezmény, a civil társadalom mobilizációjának köszönhetően is. Itt már 2002 óta több terv is kidolgozásra került Belgiumban, és sikerült kibővíteni a nőknek otthont adó struktúrák kapacitásait, noha ezek még nem elégségesek, továbbra is mobilizáljuk az embereket, hogy még több hely jöjjön létre ezekben a struktúrákban, és Ugye itt megpróbáljuk az, az erőszak áldozatait segíteni, ugye 20 nap 24 órájában rendelkezésre álló szolgáltatásokkal, és aztán itt most nem számok be az összes intézkedés végrehajtásáról, de amit fontos megemlíteni, hogy ez az egyezmény egyfajta lendületet hozott létre, mert hogyha megnézzük a hatékony végrehajtását ennek az egyezménynek, akkor láthatjuk, hogy partnerségeket kell létrehozni, koordinációt a különböző részes felek között. A gyakorlatban minden áldott nap megállapíthatjuk, megtapasztalhatjuk, hogy nagyon mértékű a tájékoztatás az erőszak kérdéseivel kapcsolatosan. Az isztambuli egyezményről talán már hallottak, az emberek nem mindig tudják, hogy pontosan mit is fedez le, de összekapcsolják már az erőszak kérdéskörével a nőkkel és a lányokkal szemberi erőszak esetében, és ez mindenféleképpen bátorító dolog, hogy továbbra is felhívjuk az emberek figyelmét, és végrehajtsuk ezeket a célokat hatékony intézkedések révén nemzeti szinten. De most térjünk vissza az európai szinthez. Ami az Európai Unió szintjét illeti, szintén vannak előrelépések. 2017 ugye az e- nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem éve, és Csukova azt is elmondotta, hogy az isztambuli egyezményhez való csatlakozást javasolta. Nagyon hálások vagyunk mi, a nőjogi szervezetek képviselői, hiszen minden felépésre szükség, szükség van európai szinten, hogy megszüntessük a nőkkel szembeni erőszakot. A nőkkel szembeni erőszak a legelterjedtebb emberi jogsértés az EU-ban, ez egy állandó jelenség, és megmutatja, hogy a partri, patriarkális értékek még mindig léteznek az EU területén. A nőkkel szembeni erőszak a nők egészségét, jólétét, oktatását, szakmai életét károsítja és akadályt jelent függet, anyagi függetlenségük útjában, és a szociális és kulturális integrációjuk útjában, valamint abban, hogy részt vegyenek a politikai életben. A nők, a leányok a családon belül, a munkában, az utcán, akárhol erőszak áldozattává eshetnek néhány számadat Európában minden héten 50 nő halálozzik el a családon belül erőszak miatt, 30 nő szenvedett már el legalább 15 év felettiek körében szexuális vagy egyéb erőszakot. Az éves költség 228 millió, ez az EU GDP-nek 2%-át teszik ki. Ezen szörnyű ténymegállapítások ellenére a nők és leányok elleni erőszakot lekicsinyítik ennek a jelentőségét, és még továbbra sem jelent politikai prioritást ennek a leküzdése. Sőt, a megszorító intézkedések, a megelőző intézkedéseket is visszafogták, és az áldozatok támogatását is gyengítették. Az egész EU-ban az erőszak témája egy mindennapi brutális tény a nők és a lányok körében. Jelenleg a politikai és jogi keret nem elégséges, hogy megfeleljünk ezen kihívásoknak. Nagyon gyakran történik, hogy nem is büntetik az összes erőszakformát, még akkor is, hogyha vannak specifikus bűncselekmények, mégis ezek végrehajtása nem elégséges. A speciális támogató szolgáltatások, mint például a befogadási struktúrák ezen áldozatok részére még nem elégségesek a létező igényekhez képest, és gyakran NGO-k kezelik őket, amelyek nem rendelkeznek meg fő forrásokkal. Aztán a közvetlen kapcsolat az rendőrség, az egészség, ugye az igazságszolgáltatás részéről az áldozatokkal gyakran túl általános, és egy további viktimizációhoz vezet az áldozatok körében. A megelőző programok nem kezelik eléggé az erőszak gyökereit, Itt ugye általában megkülönböztetésről van szó. A többszörös diszkrimináció, amelynek elszenvedője a nők, például származás, vallás, kor, szexuális orientáció, vagy identitás, vagy migráns státusz, menekül státusz miatt, ezeket sem veszük eléggé figyelembe. Végezetül a kitoloncolás, a tartózkodási engedély megvonása nagyon sok nőt megfoszt a védelmi lehetőségektől nagyon kevés specializálódott befogadási struktúra rendelkezés ezen nők számára, vagy gyakran csak papíron léteznek ezek. Nincs elégséges védelem, mert nincs koherens keret, és eltérés van a jogszabály között, a tagállamok között. Az erőteljes szakpolitika, amely a nemek közötti megkülönböztetésen alapul, még mindig nem létező. Emlékeztetni kell arra, hogy a nők és a férfiak közötti valódi egyenlőség továbbra is halott betű marad, amíg a nőkkel, lányokkal szembeni erőszakot megfelelő határozottsággal le nem küzdjük. Az isztambuli egyezmény kötelező jellegű, egy globális multidisciplinális megközelítésen alapul, a civil társadalomban, partnerségben, és ez fedezi a hiányosságokat az állam részéről. Az bürónkat 25 nemzeti hálózat támogatja, és ez mentesíti az EU-t az alul, hogy csatlakozzon az isztambuli egyezményhez. Nagyon sok aláírásunk van Európai Uniós polgárok részéről, akik támogatják az Európai Unió lehető legszélesebb körül csatlakozását az isztambuli egyezményhez. Tehát egy erőteljes nemzetközi közösséget kell küld, üzenetet kell küldeni a nemzetközi közösséghez. Az adatok gyűjtése nemzeti és európai szinten előmozdítja a kutatást, a megelőző politikák irányába hat, és hozzájárul ahhoz is, hogy javítsuk az áldozatok védelmét, ami az áldozatvédelmi irányában is szerepel, jobb koordinációt tesz lehetővé az EU intézmények között, és fenntartható forrásokkal látja el ezt a területet, további politikai nyomást jelent a tagállamokra, hogy ratifikálják az egyezményt. Az igazságszolgáltatás együttműködés elmélyítését is lehetővé teszi, és még nagyobb hatékonyságot és következett következetességet biztosít a kül- és belpolitikák között. A három intézmény közös nyilatkozatot tett, máltában zéró toleranciát irányoztak elő a nőkkel lányokkal szemben erőszak ügyében. Erre sürgetően szükség van, az EU csatlakozás az egyezményhez nagyon fontos lépés lesz a megfelelő irányba. Köszönöm. Gyakorló Miguel Sierra. Köszönöm szépen. Még ez asszonynak szeretnék köszöntet mondani, és most pedig a társjelentéstevők kapnak szót, ketten vannak. Revo Dallon Bonnefoy asszony, illetve Koráca Bért asszony. Először is megadom a szót Revo Dallon Bonnefoy asszonynak, 5 percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is. Karácsa Bért asszonyt ki kell mentenem, nem sokára biztos itt lesz, de pár percet késik a repülője. Amint lehet, itt lesz velünk. Először is szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak, akik eh, megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel, és köszönöm a nők elleni erőszakkal szembeni harcban tett erőfeszítéseiket. Az Európai Parlament az Európai Uniótól azt kéri, hogy ratifikálja az Isztambul Egyezményt, ez a jelentésünk témája. A két szakbizottság együttműködése elengedhetetlen annak érdekében, hogy megfeleljünk ennek a kihívásnak a nők elleni erőszak megszüntetése, a nők számára biztosítani az erőszak nélküli életet, bárhol is éljenek Európában. Nagyon sajnálatos megállapítani, hogy 2017-ben még mindig szükséges ez a fellépés, ismerjük, összevetjük az alapjogi ügynökség adatait. Ne felejtsük el, hogy lépéseket kell tennünk a céljaink elérése érdekében. A nők egyharmada fizikai vagy szexuális bántalmazást tapasztal. 2015 eh, éves kora óta eh, a nők 20 eh, nőből egyet megerőszakoltak egyes nők attól félnek, hogy bármikor megtámadhatják őket, szexuális vagy erőszak, fizikai bántalmazást élhetnek át. Ez azt jelenti, hogy a népességnek a fele folyamatosan attól fél, hogy erőszak áldozatává válik mindenki felelősebben, mindenkinek, nem csak a nőknek és a lányoknak kell a felelősségüket vállalni, vállalniuk, hanem mindenkinek, a férfiaknak és a fiúknak is a mentalitás megváltoztatására van szükség, hogy a nők elfoglalhassák a meg, nekik járó helyet a társadalomban. Hogyha a nőket fizikailag, lelkileg vagy bántalmaz, szexuálisan bántalmaznak, egyesek szerint ez nem bűncselekmény, egyesek szerint ez nem kell a jogszabályban tiltani. Egyesek szerint a bele nem egyezéssel végrehajtott szexuális aktus nem számít erőszaknak sok nő fél szégyenkezik, fél a megtorlástól, és ezért sok eseményt be sem jelentenek. Nem is tudjuk, hogy milyen, milyen a a, gyakorlatilag a száma ezeknek a bűncselekményeknek. Ne felejtsük el, hogy a nők nagyon sok diszkriminációnak vannak kitéve a prekárius munkavállás, a sebezhetőség, az, a szexuális orientáció, illetve a társadalmi nemmel kapcsolatos problémák, a származásuk, esetleg migráns vagy menekült voltuk, ezek ellen, a társadalmi csoportok elleni erőszak mind-mind érheti a nőket, és ma az isztambuli az egyezményről beszélünk, ez az első olyan nemzetközi eszköz, amely jogilag kötőérvényű a témában. Az egyezmény nagyon sok terület erre kitér a diszkrimináció elleni harc, a büntető jog, az áldozatok védelme, a gyermekek védelme, a menedékkérők és a menekültek védelme. A nők elleni erőszakkal szembeni fellépés nem csak általában az erőszakkal való, szemben való fellépés. A nők a, a, a felelősök elítélése, a megelőzés nagyon fontos, kézzelfogható eredményekre van szükség. A jelentésünk tehát arra szólítja fel az Európai Uniót, hogy minél gyorsabban ratifikálja ezt az egyezményt és a tagállamok különböző területei rendelkeznek kompetenciával. Hadd mondjam el, hogy az egyezményhez való csatlakozás az unió részéről nem zárja ki a tagállamok felelősségét. Ne felejtsük el, hogy 14 tagállam ratifikálta egyelőre az egyezményt, ez nem elégséges. Az Európai Unió csatlakozásával egy európai koherens dimenziót biztosítunk a nők és a gyerekek védelmére, lányok védelmére, akárhol is éljenek Európában. Egyes tagállamokban reakciós felépésnek tűnik ez a női jogok elleni, női jogokkal szemben, az Európai Uniónak nagyon fontos hozzáadott érték szerepe van, a statisztika sajnos nem teljes értékű, még mindig nagyon sok helyen hiányzik. Ez lehetővé tenni azonban, hogy szembenézzünk ezzel a kihívással. A nők 30%-a először az orvoshoz fordul egy ilyen erőszakos esemény után, és elengedhetetlen, hogy ezeket az adatokat összegyűjtsük európai szinten, hogy az általunk adott válasz hatékony legyen. Hogyha ratifikáltuk az egyezményt, azzal még nem zárul le a harcunk, ennek az ellentéte igaz, az Európai Parlamentnek mindent meg kell tennie a utánkövetés területén, hiszen ez a valódi kihívás. Megfelelő forrásokra van szükség, hogy konkrét lépéseket valósíthassunk meg. Emellett meg vagyunk győződve róla, hogy a megelőzés és a nők elleni erőszak elleni harcban ez a ratifikáció elengedhetetlen. Közös definícióra van szükség a nők elleni elkövetett bűncselekmények esetében. Lehetővé kell tenni az egyezmény megvalósítását, végrehajtását, konkrét rendelkezések elfogadását, az Európai Bizottságot, a biztos asszonyt, asszony figyelmét hívom fel erre. Eljött az idő, hogy most már ne várakozzunk, februárban Valettában elfogadott célok mellett álljunk ki. Az hogy az Európai Unió aláírja az isztambuli egyezményt, akkor a nők és a férfiak egyenlősége felé vezetett úton egy nagy lépést teszünk, és az alapjogok megvalósítása útján is ambiciózus intézkedésekre van szükség, nagyon sok feladatunk van még, a jelentésünk megmutatja azt, hogy a politikai e, elköteleződés nagyon fontos, hiszen a népesség feléről van szó. Köszönöm a bizottságnak, a tanácsnak, az Európa Tanácsnak, hogy e, részt vesz a harcunkban. Köszönöm mindenkinek, aki ma itt van. Ez e, reményt ad nekem is a munkám folytatásához. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Krisztinnek. Most azt javaslom, Koráca Bélt asszonyt akkor hallgassuk meg, amikor megérkezik. Most így lehetőségünk lenne meghallgatni a kérdéseket. Kérem, hogy két percben korlátozzák a hozzászólásukat, és Björn asszonynal kezdjük, tessék. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek, hozzászólóknak, jelentéstevőknek és a szervezőknek. A GUE NGL frakció természetesen támogatja az isztambuli egyezmény aláírását. Ez egy nagyon fontos lépés, és végig gondolom, hogy ki mindenki próbált tenni annak érdekében, hogy valósággá váljon ez a, az egyezmény. A nők, a feministák a parlamentben, parlamenten kívül itt, nemzeti szinten mindenütt dolgoztak ezért a célért, és sokan említették, hogy még mindig olyan kultúrában élünk, amely még mindig elfogadja a nők és lányok elleni erőszakot egyes esetekben. Beszélnek persze más kultúráról, más kultúrákban elkövetett erőszakos cselekményekről, de most nem erről van szó, a saját kultúránkról nőkről van szó. A nők hetente nagyon sok nőt érint ez a, bűn, ezek a bűncselekmények, és nagyon kevés esetben kerül sor az elkövetők elítélésére. Hogyha nem állítjuk ezt le, akkor csak üres szavakban merül ki a fellépésünk azt szeretnénk, hogyha nők teljes mértékben élvezhetnék az életüket. Az Isztaboli egyezmény egy nagyon jó egyezmény, de kötelező érvényű is. Tehát megfelelő munkát kell végeznünk ezzel kapcsolatban. Előkészítő munkát már elindítottuk annak érdekében, hogy az elkövetőket megtalálják és elítéljék. A lehető legjobb példákat kell nemzeti szinten kiemelni, és erre építeni. Köszönöm a svéd kollégáknak, eh, de a francia eh, kollégáknak is, és tudjuk, hogy Spanyolországban is nagyon jó munkát végeznek eh, a kollégák. Ezeket a jó példákat kell kihasználni. Nem akarunk fél megoldásokat, a lehető legjobb megoldásokat akarjuk, hiszen ezt várják tőlünk a nők és a lányok. Mondva asszony, jelentéstevő azt mondta, hogy nem csak arra van szó, hogy az isztambuli egyezményt ratifikáljuk, és aztán eh, európai eh, szinten folytatjuk az európai stratégiával. Eh, a nők és az LGBTQ személyek ellen erőszakkal szembeni küzdelemben nem, ennél többre van szükség. Köszönöm a jelentéstövőknek a munkáját. Köszönöm, Érácsi Szépen, ez következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen eh, a eh, hozzászólásokat és a eh, prezentációkat. Most mindenek előtt arról van szó, arról van szó, hogy végig kell gondolnunk, hogy a nők elleni harca szembeni politika hogyan alakult. Erről van szó. Jó lenne, hogyha már tudjuk, felmértük a helyzetet, innentől kezdve megvizsgálni, hogy hol vannak közös eh, gyakorlatok, mm, pozitív fejlemények az egyes tagállamokban, amelyeket eh, aztán eh, ki lehet használni, hogy ezen csapás ellen fellépjünk. Fel kell tennünk azt is, a kérdést azt is, hogy mi a helyzet a macsó terrorizmussal, a nőkkel szembeni fellépés férfiak részéről egyes esetekben. Még mindig vannak, még mindig nem egyenlő eh, társadalomban élünk, eh, a, a népesség egy része még mindig eh, erősebb, agresszívebb, nagyon fontos az isztambuli egyezmény aláírása, de ahogy a jelentéstevőnk is mondták, ez nem jelenti azt, hogy a tagállamok ezek után már a saját felelősségükből kitáncolhatnak. Nagyon fontos, hogy felvegyük a munkát, elindítsuk a munkát, végig kell gondolni, hogy ehhez mi mindenre van szükség. A valósággal szembe kell nézni a nők elleni harc során. Ehhez persze tudni kell, hogy egyes tagállamokban mi, mi történik, mi valósul meg, törvényhozásra van szükség, megelőzésre van szükség, támogatásra van szükség az áldozatok számára, emellett pedig felvilágosításra. Meg kell változtatni változtatnunk ezt a társadalmat. Ennek a társadalomnak impulzusra, lendületre van szüksége az egyenlőségért való küzdelemben. Ezért azt gondolom, hogy azok az intézkedések, mint például a maiak, vagy a rendezvények, ahol más országoktól tanulunk, ezek fontosak, de ennél tovább kell menni. Ezért a felhívásom a bizottság felé az, hogy egy nagyon fontos az, hogy egy olyan jogi keretet hozzunk létre, amelyben biztonsággal folytathatjuk a munkát. Metzola köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni a kollégákhoz, és köszönöm a hozzászólóknak ezeket a fontos információkat. hogy Gyakran a nők elleni erőszakot eh, tolerálják. Az isztambuli egyezmény továbbra is koherens jogi európai jogi keretet biztosít, a nők elleni harc és a nemek elleni erőszakkal szembeni fellépésben az isztambuli egyezményhez való csatlakozást fel kellene gyorsítani. Általánosságban hadd mondjam el, hogy nagyon fontos, hogy közösen lépjünk fel a büntetlenség ellen és az áldozatok védelme érdekében. Azt gondolom, hogy hat, pártokon át túlmutató egyetértés van ebben. Itt most Heime asszony és eh, Engström eh, asszony hozzászólására szeretnék eh, koncentrálni. Önök arra utaltak, hogy hogy kik használják ki ezt a hotline, de kérdezem én a számokon túl, hogy mi, milyen hátterük van ezeknek a nőknek, akik segítségért fordulnak, ez milyen társadalmi hátterük van, milyen, honnan jönnek, mivel mondta, hogy vannak tolmácsok is, ezért kérdezem, hogy vannak-e nem svédek is, akik kihasználják ezt a rendszert, használják ezt a rendszert, milyen tapasztalatokkal vagy sérelmekkel fordulnak ide. Hogyha családon belüli erőszakról beszélünk, arra gondolunk, hogy a férje felesége ellen eh, eh, fellép erőszakosan, de én most gondolnék azokra a családtagokra, szülőkre, akik a gyerekek ellen eh, lépnek fel erőszakosan, nem csak kislányok ellen, hanem kisfiúk ellen eh, is. Eh, előfordul az is, hogy például egy kislány beszámol arról, hogy a kisfiú testvére is az erőszak áldozata a családon belül. Ilyen esetben mit csinálnak? Kezelik ezt a gyereket is, vagy ennek a problémáját is kezelik, vagy tovább irányítják máshova? Köszönöm szépen. Rendke asszony, köszönöm szépen a hozzászólóknak. A helyi, nemzeti és nemzetközi szinten van szükség az együttműködésre, nagyon súlyos problémákról van szó. Most három dologra szeretnék kitérni. Először is az isztambuli egyezmény nem csak egy mérföldkő, hiszen a nemi alapú erőszakot elleni küzdelmet egy nagyon fontos szintre emeli, új szintre emeli, és megmutatja, hogy a multilaterális együttműködés működhet, egy fontos politikai területen nagy előrelépést lehet elérni, főleg a nemzeti polarizáció időszakában. E, fontos ez a jelzés, hogy együtt tudunk működni, közösen fel tudunk lépni ezen súlyos problémákkal szemben, és ez megmutatja, hogy a multilaterális együttműködés elengedhetetlen. másik fontos dolog, a kampány, ez nagyon fontos hogy ezt a gyakran láthatatlan problémát láthatóvá tegyük. De az isztambuli egyezmény azt is, azt, meg, azt is megmutatja, hogy nem lehet a rendezvények szervezésével leállni november 25-én, hanem jogi lépéseket kell tenni a probléma megoldására. Azt gondolom, hogy az isztambuli egyezményhez való csatlakozás az Európai Unió részéről egy nagyon fontos első lépés, de azt kérjük az Nőjogi Bizottság, bizottság részéről, hogy nézzék meg, hogy egy irányelvet le, le lehet-e fogadni a nemi alapú erőszakkal szemben az Európai Unióban. Egyrészt itt látunk egy olyan elnököt, amerikai elnököt, aki azt mondja, hogy a nők lába közé nyúlni elfogadható, másrészt itt a Duma, eh, amely elfogadott eh, egy törvényt, amely a családon belüli erőszakot dekriminalizálja. Az Európai Unió szerepe globális szerepőként eh, még fontosabb ebben az összefüggésben, és ezért nagyon fontos az isztambuli egyezményhez való csatlakozás. Gyors ratifikációra van szükség, ahogy a kollégák is mondták, és a végrehajtás, ami azt mutatja, hogy előrelépünk, és nem állunk le a, a, addig, amíg ezt a problémát nem sikerült kiírtani. Köszönöm szépen, Csurik úr. Dziękuję bardzo. My prowadzimy rozmowę na ten temat, jakbyśmy byli... Köszönöm szépen. Úgy beszélünk erről a témáról, mintha mi lennénk az első parlament, amely ratifikálja ezt az egyezményt, miközben tudjuk, hogy sok-sok tagállam már aláírta az egyezményt. Lengyelország, Litvánia, Franciaország, és sorolhatnám még, ezek az ország mind-mind ratifikálták már az egyezményt. A családon belüli erőszak elleni küzdelemről beszélünk, teljesen egyértelmű ez a problémakör. Ami engem érdekel az az, hogy mi a ráció mögött, hogy az Európai Unió ratifikálja ezt az egyezményt. Ugyanis a jogállamiság azt mondja, hogy két szervezet, vagy szerve nem láthatja el ugyanazt a szerepet egyidejűleg, hogyha az Európai Unió akarja ezeket a hatásköröket birtokolni, illetve hogyha támogatni akarja a tagállamokat a nők elleni erőszak ellen folytatott küzdelemben, akkor azt hiszem fontos a kulturális okokat is szem előtt tartani. Érdekesnek tartom egyébként, hogy a pornográfiát senki nem említette meg a vita során, egyetlen egyszer sem. A pornográfia mindeközben többféle erősz, az erősz, a nők ellen erőszak több formáját is népszerűsíti. Tehát az Európai Unió támogathatja a tagállamokat abban, véleményem szerint, hogy fellépjenek a az említett jelenségekkel szemben, de nem látom igazán értelmét annak, hogy az Európai Unió maga ratifikálja az egyezményt, hiszen a jogállamiságnak meg kell felelnünk, a jogállamiságnak azonban ellentmondan az, hogy ugyanazt a hatáskört az Európai Unió és a tagállamok is gyakorolják egyidejűleg. Ana Gomez. Én is szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy itt vannak, és hogy ilyen rendkívül érdekes és hasznos előadásokat tartottak nekünk. Hiszen nagyon fontos valóban, hogy ne csak a tagállamok, hanem az EU is csatlakozzon az isztambuli egyezményhez. Remélem, hogy most már végre kézzelfogható lépéseket láthatunk abban, hogy a tagállamok fellépjenek a családon belüli erőszakkal szemben. Azt szeretném megtudni a vendégeinktől, hogy a munkájuk során sikerült-e felmérniük azt, hogy a pénzügyi válság milyen következményekkel járt bizonyos tagállamokon belül. Lehet, hogy a válság okozta frusztráció és stressz a társadalmon belül az erőszak megnövekedéséhez vezetett. Saját hazámban, Portugáliában is ezt látom. Mint tudjuk, Portugáliát nagyon súlyosan érintette a pénzügyi válság, valamint az azt követő megszorító politika is. A megszorító politika a családokra nagyon nagy hatással volt, ez nagyon nagy hatással volt a, az emberek egészségére, és vélhetően megnövekedett hatására az erőszak mértéke is a családokon belül. Sőt, azt is látjuk, hogy nem csak a családon belüli erőszak gyakorisága növekedett, hanem az öngyilkosság iráta is. Egy másik kérdésem Oroszországra vonatkozik, tudjuk, hogy Oroszország is az Európa Tanács tagja. A Duma nem régiben úgy döntött, hogy legalizálja a családon belüli erőszakot. Azt szeretném megkérdezni önöktől, hogy elgondolkodtak-e azon, hogy ez milyen hatással járhat nem csak Oroszországban, hanem más egyéb szomszédos országokban is, mert lehet, hogy ezek az országok is úgy érzik, hogy el kellene indulni ebbe az irányba, amely teljesen ellentétes a civilizációval, szerintem. Köszönjük, Julie Ward. Nagyon szépen köszönöm. Csak azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök, hogy ilyen kiváló szakértőktől hallhattunk előadásokat, hallhattunk a különböző példákról, a különböző bevált gyakorlatokról, például Svédország esetében. Gyakran utazom a tagállamokban, és minden tagállamban találkoztam már nőkkel, és az ő nevükben is szeretnék most felszólalni. Ők azt kérik, hogy EU-s szinten tegyünk végre valamit, mert hogyha a tagállamok nem, egy-egy tagállam nem akarja ratifikálni az egyezményt, vagy ha ratifikálta és nem akarja végrehajtani a gyakorlatban, akkor szükség van egy másik szervere, vagy szervezetre, amely kiáll a nők jogaiért, és a nők jogai emberi jogok is egyben. Az egyik női aktivista barátom az egyik balkáni országban tevékenykedik, és azt mondta, nem akarom megnevezni az országot, azt mondta, hogy hát a hazám úgy nyilatkozott, hogy az isztambuli egyezményt nem ratifikáljuk a költségek miatt. Hát erre én azt mondom, hogy az igazi ár a nők élete, az érintett nők élete. Beszéltünk itt a gazdasági következményekről és költségekről, de sohasem felejtsük el, hogy az erőszak áldozatai bele is halhatnak ezekbe a cselekményekbe, úgyhogy ezt mindig tartsuk szem előtt, amikor erről a témáról beszélünk. Emberi mi voltunkból fakadóan, és az európai intézményekben dolgozó emberekként kötelezettségünk, hogy megvédjük azokat a nőtársainkat, akik ki vannak téve ennek az erőszaknak, főként azért, mert vannak olyan tagállamok, amelyek egyszerűen súlyosan sértik a nők jogait. Nem elég azonban a ratifikálás, szükség van a végrehajtásra és a monitorozásra, és valamint a follow-upra. Szeretnék szólni néhány szót a megszorító intézkedésekről, és Anna is röviden kitért ezekre. A megszorító intézkedések nagy mértékben hozzájárulnak az erőszakhoz, a családokra háruló nyomás megnövekedett, nagyobb a nyomás a kapcsolatokon, a párkapcsolatokon is, de sok esetben csökkentik a költségvetést, az ilyen szervezetek működését, illetőleg megtörtént ez az én hazámban, az Egyesült Királyságban, de kevéssé jómodú tagállamokban is, úgyhogy azt hiszem a gazdaságpolitikával is vannak gondok. Szeretnék röviden kitérni egy további jelenségre, amelyről még nem esett szó. Fontos, hogy azokat, akik szemtanúivá válnak egy erőszakos cselekménynek, arra biztassuk, hogy forduljanak az illetékes szervekhez, ahelyett, hogy csendben maradnának, és emellett a kultúrában is tennünk kell azért, a társadalmainkban, hogy a nők és férfiak, valamint a fiúk és lányok közötti kapcsolat javuljon. És fontos, hogy a nők valóban szabadon beszélhessenek arról, ha erőszak éri őket. Helga Stevens? Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ma itt a nemek közötti, ugye nemi alapú erőszakos cselekményekről beszélünk. Meghallgattam a különböző előadókat, és szeretem volna egy kicsit többet hallani arról, hogy a fogyatékossággal élő nők mennyiben férnek hozzá az önök szolgáltatásaihoz. Azt hiszem, itt gondok vannak ugyanis. Gondoljanak bele, egy siket nő nem tud telefonálni, mert nem hall, hogyan tudja felvenni a kapcsolatot az önök szolgálatával, hogyan történik ez Svédországban vagy Brüsszelben. Jó magam is siket vagyok, és hogyha fel kell hívnom egy ilyen um, hotline-t, vagy mentőt kell hívnom, akkor ez nálam ugye nem egyszerű, nem működik csak úgy, mint bárki másnál. A nemi alapú erőszak mellett az áldozatok uh, támogatása, az erőszak áldozatainak támogatása egy másik fontos téma. Vannak-e ilyen szolgáltatások a fogyatékossággal élő nők számára? És hogyha női menekültekről beszélünk, A kérdés az, hogy a menekült nők hozzáférnek ezekhez a szolgáltatásokhoz, illetve tudnak -e egyáltalán az ilyen szolgáltatások létezéséről Svédországban, Brüsszelben és máshogy és végezetül, ami az isztambuli konvenció, illetve egyezmény Európai Unió által történő ratifikálását illeti, mi a hozzáadott érték az EU-s ratifikációhoz kapcsolódóan. Nem akarom kétségbe vonni, hogy ez egy hozzáadott érték lenne, vagy hasznos lenne, de érdekelne, hogy mégis miért lenne ez jó. Hiszen tudjuk, hogy 14 tagállam már ratifikált ezt az egyezményt, a többiek még nem. Felmerül a kérdés, hogy a többiek miért nem ratifikálták. Aztán, ami a kelet-európai országokat és a balkáni országokat illeti, mindenütt rengeteg problémát látunk a nőkkel szembeni erőszak kapcsán. Engem konkrétan érdekelne az, hogy az Európai Unió számára tehát milyen előnyel jár az, hogyha ratifikáljuk az egyezményt. A bevált gyakorlatok megosztásában lenne ez előny, vagy milyen más területen. Köszönjük Mary Hannibal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőknek és az összes előadónak is. Tudjuk, hogy a nők elleni erőszak egy nagyon súlyos probléma, egy olyan jelenség, amelynek a következményeiről szerintem még nem tudunk eleget. Hatalmas probléma ez, és azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy itt az Európai Unióban és mi itt ebben a szakbizottságban rengeteget teszünk az isztambuli egyezmény ratifikációjáért. Szerintem szégyenletes egyébként, hogy csak 14 EU-s tagállam ratifikált az egyezményt. Az Egyesült Királyságban folyamatban van a dolog, de azért még ott sem történt meg ez. Ez egyébként rámutat egy fontos feladatra. A tagállamoknak mindössze a fele ratifikált az egyezményt, noha lett volna idő rá, szerintem ez hatalmas probléma. Nekünk nyomást kellene gyakorolnunk ezekre a tagállamokra, hogy ratifikálják az egyezményt. Mindenkinek azt kellene mondani, hogy tegyétek meg, mi is megtettük. Szerintem ez nagyon fontos lenne. Azt sem szabad soha elfelejteni, hogy a nemek közötti egyenlőség az Európai Unió egyik alapító alapelve, az 1957-es római egyezményben is szerepel, ennek ugye most ünnepeltük a 60. évfordulóját. Az Európai Unió tehát mindig is kiemelten kezelte ezt az elvet, és fontos, hogy továbbra is hangoztassuk, mennyire fontos ez a feladat. Az egyik előző előadó azt mondta, hogy a nők elleni gyűlölet a világ bizonyos részein teljedőben van. Az egyik legnagyobb vívmány az elmúlt 60 vagy akár 20-30 év során az volt, hogy a családi erőszak most már nem e- olyasmi, mint a szőnyeg alá söpörnek, most már nyíltan beszélünk a problémáról, és e, neki láttunk a probléma megoldásának. Én nagyon örülnék annak, hogyha születne egy európai jogi keret, egy irányelv a család elleni erőszak területén és a nők elleni erőszak területén mindenképpen vezető szerepet kellene vállalnunk ezen a területen, és a szakbizottságunk egyik célja ez kellene, hogy legyen. Köszönjük, és végezetül Birgit Zippel. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Hát őszintén szólva, nem is tudom, hol is kezdjem Hannibal kolléganő már beszélt röviden arról, hogy évtizedeken, sőt évszázadokon keresztül a nők elleni erőszak és a családi erőszak megtörtént ugyan, létező jelenség volt, de nem lehetett róla nyíltan beszélni. A nők nem kaptak segítséget, támogatást, még a család tagjaik sem segítették őket, egyszerűen ki kellett bírniuk ezt a helyzetet, el kellett viselniük, mert nem volt ennek alternatívája. Igen, valóban sok minden változott már, mégis azt látjuk, hogy az európai tagállamokban is továbbra is napirenden szerepel a nőkkel szembeni erőszak problémája, a nőkkel szemben elő, elkövetett erőszakos cselekmények kapcsán sokszor. Azt látjuk mindeközben, hogy nem ismeretlenek követik el, hanem a nők élettársai, szomszédai, szomszédjai, kollégái követik el ezeket továbbra sem beszélünk eleget erről, és azok a szervezetek, amelyek támogatást és segítséget nyújtanak, sokszor azt tapasztalják, hogy a költségvetésüket megkurtítják, vagy teljesen megszüntetik a támogatást a számukra, vagy hát legalábbis ellenan harcolniuk kell azért, hogy megfelelő forrásokat kapjanak. Ezért gondolom úgy, hogy nem csak a harmadik országokban kell felhívni a figyelmet folyamatosan erre a problémára, ahol állítólag más a kultúra, és ez az oka a problémának, hanem nálunk is folyamatosan előtérbe kell helyezni ezt a kérdést. Hannibal kolléganő már beszélt arról, hogy nem minden EU-s tagállam írta alá eddig az isztambuli egyezményt, és azok, akik aláírták, azok sem feltétlenül foglalkoznak a végrehajtással, a gyakorlati megvalósítással. Ezért is tartom fontosnak, hogy cselekvőképesebbé váljunk, és elgondolkodjunk azon, milyen mechanizmusok révén tudnánk ezen a téren elérni valamit. A nyelvezet is nagyon fontos egyébként, nagyon oda kell figyelni. Az én hazámban használt fogalom az az úgynevezett becsületbeli gyilkosságok ö, problémaköre, azt hiszem olyasmivel szintén foglalkozni kell. Nem tekinthetjük elfogadhatónak egy nő meggyilkolását, vagy egy nővel szembeni erőszakos cselekményt csak azért, mert arra hivatkozunk, hogy ez a kultúrájuk egy, egy adott kultúra része. Azt hiszem, hogy az isztambuli egyezmény ratifikálását lehetőségként kell felhasználni arra, hogy a nők elleni erőszakkal szemben bívott küzdelemen további lépéseket tegyünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig szeretném ismét megadni az előadóinknak a szót, hogy zárják le a mai vitánkat. Gafarova asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a hozzászólásokat. Szeretném elmondani, hogy szerintem a mai eszmese egy hatalmas lehetőség. Nagyon jó lehetőség arra, hogy megosszuk egymással a gondolatainkat e nagyon fontos ügyek kapcsán. A kollégánk említette, hogy az isztambuli egyezmény ratifikálásának kérdése nagyon fontos Európában. Hiszen tudjuk, hogy a legtöbb nemzetközi dokumentumban az emberi jogok, az alapvető szabadságjogok és a nők jogai is alapvető jogoknak számítanak. A nemek közötti egyenlőség szerintem mutatja azt, hogy egy adott ország demokráciája mennyire fejlett. Az isztambuli egyezmény amelyet néhány ország aláírt és ratifikált, néhány ország viszont nem, ahogy ezt többen is elmondták. Szerintem minden tőlünk telhetőt meg kell tenni, hogy javítsunk ezen a helyzeten. Szeretném elmondani, hogy a legfőbb kérdés az e téma kapcsán szerintem, hogy hogyan tudunk harcolni a nők elleni erőszak ellen. A nemzetközi jog is széleskörű garanciákat ad a nőknek, de sajnos a nők egyenlősége sok esetben írott malaszt marad, mert az esélyegyenlőség területén még nagyon nagyok a hiányosságok. Ezt orvosolni kell a társadalmainkban. Köszönöm szépen! Euh, Először is szeretném elmondani, hogy nagyon fontos volt, hogy számos felszólaló kiemelte, hogy sokkal több ország csatlakozik az isztambuli egyezményhez, és sokan, akik csatlakoztak, még ratifikálniuk kell ezt az egyezményt. Az EU csatlakozott az isztambuli egyezményhez, és azt hiszem, hogy ez egy bátorítás jelent más tagállamok számára, és hogy ők is csatlakozzanak, ezt bocsájtanám előre. Eléggé érzékenyen hallgattam bizonyos hozzászólásokat, amelyek a pénzügyi válságra mutattak rá, és a migráns nők helyzetére. Tény az, hogy minden egyes esetben, amikor a nők és egyébként a férfiak is törékeny helyzetbe kerülnek, különösen a nők esetében ez nehezíti a súlyosbítja az erőszakot. Tehát itt olyan nőkkel találjuk magunkat szembe, akik még inkább erőszak áldozatai váltak, mert különlegesen sérülékenyek ebből, az, ebből a helyzetből kifolyólag. Tehát egyfajta ördögi kör jött létre, pénzügyi nehézségek, még több erőszak, bizonytalan körülmények, hogyha ezen lánc végén nincs egy védelem, egy segítség, egy gondoskodás az erőszak áldozatai számára, akkor ebből a körből soha nem lehet kitörni. Itt kiemelték mások is, hogy ez a voluntarista politika amely az áldozatok megsegítésére irányul a jobb elszállásolás céljából, vagy eszközök révén, hogy segítsük őket a saját családjukon belül is. No hát mindezen eszköz sokba kerül, mindez költséges, ez nyilvánvaló. De hogyan említésre került az erőszak áldozatává esett nők, akiket megöltek, megsértettek, akár pszichológiailag, akár fizikailag, testileg. Ez egy nagyon súlyos költséget jelent a társadalom számára. És ön emlékeztetett rá, hogy itt a nőkkel szembeni erőszak valóban nagyon erőteljesen kihat az egészségügy szintjén, és nagyon sok más szintjén, például a gyermekek beiskolázása kapcsán is, tehet, akár a nő jövőjére is, de valamennyünk jövőjére, nők és férfiak jövőjére úgy szintén. Itt tehát pénzügyi erőfeszítésre van szükség valamennyi állam részéről, és azt hiszem, hogy nagyon fontos jól védeni nő, a nőket és a gyermekeinket. Reiner, please. Tack. Eh, jag har tre punkter att ta upp. Eh, vad gäller telefonen? Három pontot szeretnék felvetni. Itt a telefon kérdése vetődött fel ez a hotline. Ez nem a gyermekek, 16 éven aluliakra irányul, és nem férfiak részére. Névtelenül lehet felhívni ezt a számot, ha valaki, arja, ha valaki akarja. És aztán itt van az erőszak kérdése. Sokan, akik ezt a telefonszámot felhívják, ezek svéd nők. Itt felvetődött egy kérdés. Tudjuk, hogy a fogyatékkal élő nők többszörösen kitettek ennek a veszélynek. Az erőszak elkövetője lehet családon belüli, egy közeli személy, de lehet egy olyan személy is, aki ezen fogyatékkal élő nőket akár segíti, vagy velük dolgozik. A fogyatékkal élők tehát nagyon erőtesen ki vannak téve ennek a veszélynek, ezt figyelembe kell vennünk. Kutatásokat is végeztünk, és az idősebb nők csoportja jelent egy sérülékeny csoportot. A harmadik kommentárom ez a vita során, hiszen itt valójában Itt nem csak a segítségnyújtás, hanem más paraméterek is felvetődnek, gyakran felvetődtek bántalmazási esetek, és a helyszínen kell megvizsgálni a valós helyzetet olyan személyek részéről, akik jól ismerik a területet, akár orvosi, akár más szempontból. Az isztambuli egyezményben ezen paramétereket is figyelembe kell venni, vannak bizonyos strukturális fellépéseink, amelyek segíteni képesek az erőszak ezen áldozatait. Ma nagyon fontos volt ez a vita, hiszen Európában nők halnak meg, Svédország, Dánia, akár Finnország nagyon ö, jelentős számadatokat mutatnak ezen a területen. Ugyanakkor itt jelentős az esélyegyenlőség, az egyik legnagyobb mértékű Európában, itt ugye a képzésről, oktatásról is beszélünk, vagy a leginkább kitetteknek való segítségnyújtásról, de valóban hinnünk kell ezen fellépésben, és az Isztambul Egyezmény valóban jelentős különbséget jelenthet. a fogyatékkal élő nőkről esett szó az imént. Igaza van önnek, hogy még nincsen struktúra arra, hogy ezen nőknek segítséget tudjunk nyújtani. Aztán itt az ér erőszak kérdésről, és épp hogy csak most beszélünk, ugye a hajléktalanok is a megszorítások áldozatává eshetnek, a fogyatékkal élők, az idősek, a menekültek, a dokumentumok nélküliek. Aztán itt a kényszerházasságra kényszerültek, a becsület bűncselekmények áldozatai, pontosan róluk van szó. Ezen valóságra kell irányítani a figyelmet. Nem tudjuk ezt, nem látjuk, nem mérjük. Ezt egyszerűen félre söpörjük, megnézzük, hogy mi történik nemzeti szinten, és ez bizonyosan elégtelen. Ugyanakkor két nagy ország jelenleg ö, alá ássa a nők jogait. Itt éppen erről beszélünk, itt egy nagyon erőteljes, ö, ö, sürgető szükség van a cselekvésre. Egy erőteljesen megbízhatóbb keretre van szükség az erőszak valamennyi formájával szemben, a nőkkel, gyermekekkel szemben és persze a ratifikációra, a csatlakozásra is szükség van, ez egy első fontos lépés lehet. Thank you. And now, uh, Mrs. Revolt Delon Bonafont. De Bonafoy asszony. Köszönöm még egyszer, megismétlem a köszönet nyilvánítást, fontos ezt a, az információt megkapni arról, hogy mi is történik egyes európai országokban. Ahogyan ön is elmondotta, asszonyom, teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy elengedhetetlen, hogy az Európai Unió, Európai Intézményként aláírja, ratifikálja ezt az isztambuli egyezményt. Ez nem valami meglepő dolog, és nem első ízben történik. Ugye a gyermekek jogaival kapcsolatosan az Európai Unió aláírta, ratifikálta az ENSZ gyermekjogi egyezményét. Tehát ez nem egy újdonság. Itt most a nők érintettek, a lakosság fele. Tehát itt nem a legitimitás hiányáról van szó. Az EU-nak még többet kell tennie, hogy ezt az egyenlőtlenséget megszüntesse, akárhol is élnek a nők, és ahogyan az előttem szóló elmondotta, Ugye itt ünnepeljük most, vagy ünnepeltük a római szerződések fennállásának 60. évfordulóját. Ezen európai polgárokat az EU-nak még inkább védenie kell, nőket kell védenünk, és fontos előrelépnünk ezen kérdésekben. Az aláírás és a ratifikáció az Isztambul egyezmény vonatkozásában egy első szakasz, a második elengedhetetlen, egy irányelv létrehozása, hogy jogi szempontból a nők valóban ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek jobban, figyelemmel tudjuk őket kísérni, még egyszer köszönöm, tehát folytatjuk a munkát az Európai Parlament ezen jelentésével kapcsolatosan, ezen rendkívül fontos kérdés vonatkozásában. Ačiū labai. E, köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, a hozzászólóknak, a szakbizottsági tagoknak. Nagyon aktívak voltak, és kifejezték a véleményüket ezen rendkívül fontos témákban. Emellett e, azt a tájékoztatást kaptam, hogy esetleg Koráca az, hogy nem sokára megérkezik, de hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy ez a közös meghallgatás, a FAM és a LIBE meghallgatás folytatódik április 12-én. A módosítások benyújtásának a határideje április 26. A szakbizottsági szavazása június 8-án kerül sor, úgyhogy köszönöm mindenkinek még egyszer a munkát. A fennbizottságnak mondom, eh, hogy pár perc múlva kezdjük a fennbizottság eh, ülésével. Okay. So. <laughs> We will continue eh, our hearing. Folytatjuk a meghallgatást. Pár percre megadom a szót. Koráca Biltasszonynak. Köszönöm szépen. I've really been rushing. I... Elnézést, kedves kollégák, kedves barátaink, tisztelt elnök asszony. Tényleg szerettem volna ideérni ide időben, de stokholmi gépre vártam, és nagyon-nagyon sokat késett a gépem. Tudom, hogy minden fontos dolog elhangzott, meg fogom hallgatni a felvételeket, de egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak, a zéró tolerancia a férfiaknak a nőkkel szembeni erőszakos cselekményeiről beszélünk. Nagyon örülök, hogy Krisztinnel együttműködhetek, és az árnyék jelentéstevőkkel. Most nyújtottuk be a fordítói szolgálathoz a jelentéstervezetünket, és várjuk a folyamat folytatását. Hadd mondjak néhány szót az egyezményhez való csatlakozásról. Az Európa Tanács ezt már felvetette. Beszélnünk kell a a, a fennmaradó témákról, a társadalmi nem meghatározása elengedhetetlen. A tagállamokat arra kell kérnünk, hogy megfelelően korrekt módon implementálják az egyezményt, ratifikálják azokat a tagállamok, amelyek ezt még nem tették meg, és a lehető legtöbb tagállam írja alá az egyezményt. Hogy, és aztán utána, hogyha ugyanazokat a feltartásokat fogalmazzuk meg, és továbbra is falla megyünk szembe egy alapvető misinterpret, félreinterpretálás miatt, hogyha abból indulunk ki, hogy a abból indulunk ki, hogy a nők elleni erőszak azért történik meg, mert a nők nők, ebből kell kiindulnunk, ebből indul ki az Európa Tanács is, minden más ideológia. Nagyon fontos, hogy az Európa Tanácssal együtt konstruktív, pozitív párbeszéddel e, folytassuk a munkát, hogy megoldást találjunk. Semmi köze ennek a keresztény erkölcshöz vagy a családi értékekhez. Eh, arról van szó, hogy a nőket megverik, a kislányokat megerőszakolják, bűncselekményekről van szó, nem magánéletről. A nemi alapú erőszak, ez nem magánügy, hanem bűncselekmény. Azzal zárnám, hogy a civil társadalom kiváló munkát végez. Nagyon örülök, hogy svéd mm, előadásra is sor került ma, eh, hiszen ez egy mintaértékű eh, projekt, eh, a tudatosság felébresztése, a védelem erősítése elengedhetetlen. Tisztelt elnök asszony, közösen szeretnénk fellépni a frakciók frakciós határokon túlmutatóan, és reméljük, hogy hatjuk a hangunkat. Nagyon sokat szeretnék még, sok mindent szeretnék még mondani, de nem itt és most fogom ezt megtenni, mert nincs túl sok időnk. Szívesen várom a hozzászólásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm Koráca Bilt asszonynak is, és most pedig néhány perc múlva kezdődik a FEM ülése.